Können wir wieder Öffentlichkeit... Akkor megint nyilvános ülésbe beváltunk. Nyissuk ki az ajtót. Nyissuk ki az ajtót, kérem. Engedjük be a közönséget. Egy kicsit sietnünk kell. Ja, danke schön. Köszönöm szépen. Elnézést az apró késésért. Ich rufe auf Tagesordnung. A 11-es napi rendi pont következik. Strukturális alapok közös igazgatásával kapcsolatos rendszer szintű problémák Romániában és Magyarországon a címe ennek. A sajtóból megtudtuk, és főigazgatót üdvözlöm közben, a biztos asszonyt képviseli, Lömetre főigazgató úr, regionális ügyekért felel, és hát az érkezett el hozzánk a hírekből, hogy az alapok kezelésénél súlyos problémák merültek fel mindkét esetben Romániában. A sajtó azt írja, hogy eh, a mi jelenlegi jogalkotás a politikusok korrupciójánál most éppen hatályon kívül kerül majd, és itt hát EU alapokról van szó, Magyarországon a metróról van szó, és hát ezért Románia is szóba kerül, mert magy- itt a magyar metró problematikát is meg akartok beszélni, és hát akkor úgy gondoltuk, hogy mindkettőre meghívjuk önt, és arra kérem önt, hogy az EU alapokat hogyan érinti ez, illetőleg az EU bizottság mit tesz azért, hogy megvédjék az EU alapokat, a strukturális alapoknál. Konkrét eset ez a budapesti eset, de van egy rendszer szintű probléma is Romániában, amiről beszéltem. De lehet, hogy Magyarországon is szisztematikus probléma van, rendszer szintű probléma van Hát egy nagyon elhúzódó problémáról van szó. Emlékezni szeretnék, hogy 2011-ben a Költségvetési Ellenőrző Bizottság az építkezést megtekintette. Már akkor hírek voltak, sőt nem csak hírek, hanem konkrét utalások arra, hogy a közbeszerzéseknél vannak problémák, és megint csak meglep, hogy milyen hosszúra húzódik ez az ügy. Jó reggelt kívánok, elnök asszony! Köszönöm szépen! tényleg mindent elkövetek annak érdekében, hogy a két konkrét ügyet elmondjam, amit ön említette, és leírom ezeket újra, hogyan én ismerem. Kezdjük először Romániával. Románia esetében mm, azt kell, hogy mondjam, a tényeket tekintve e, azt kell mondjam, hogy nincsen változás a jogalkotásban. Ez egy kényelmetlen időpontban e, született, mert e, elmúlt héten az Európai Bizottság elfogadta a legutóbbi együttműködési és verifikációs mechanizmus jelentését Romániával kapcsolatban. Bulgária is szóba került, és hát egyebek nem vagyok felelős, nem az én hatásköröm ez a jelentés. Timmermans eh, alelnök eh, az, aki itt hatáskörrel rendelkezik éppen, ezért eh, amire én hivatkoznék az az, amit már ő elmondott, igencsak világosan a legutóbbi jelentés kapcsán, és hát a meg hát maga a jelentés, amire hivatkozni tudok Románia kapcsán, mit tartalmaz ez, és mi mit tudtunk feljegyezni az elmúlt két hétben Romániáról az általános értékelés, amit a jelentés tartalmaz Romániával kapcsolatban, az az, hogy általában haladásról lehet beszámolni, ugyanakkor viszont úgy gondolom, hogy nem szabad szem elől téveszteni a fő üzenetet, amit a bizottság küld, mi szerint mi visszafordíthatatlan haladást szeretnénk, és ez az, amit itt használunk fogalomként Romániára tekintve, ha két tervezetet, jogszabálytervezetet illeti. Mi sürgősségi jogszabályokról van szó, van két szakasz, az együttműködés és verifikációs mechanizmus jelentésben, amelyre itt hivatkoznánk. Az első, a nyolcadik oldalon azt mondja, hogy ez a jelentés, hogy a két módosítás konzultációkból indul ki, és érinthetni a korrupciós jogi keretet és a korrupció ellenes harc eredményét is. A második bekezdés, ez egy hivatkozás megint csak, az itteni fejleményekre a 13. oldalon szereplő minden nemű végleges elfogadása a két sürgősségi rendeletnek amit konzultációra előterjesztettek, ezeket ebből a szempontból kell megvizsgálni. Itt ez ebből a szempontból azt jelenti, hogy adott esetben újra kell értékelni azt a haladást, amit Románia elérte. Amit tehát következtetésként levonnék ebből az az, hogy az Európai Bizottság a témát szorosan figyelemmel kíséri. Ez a téma teljes mértékben az együttműködés és verifikációs mechanizmus hatája alá tartozik, és minden nemű új jogalkotás ezen a területen, amit esetben életbe léptetnének Romániában, ez még nem történt meg mindeddig. Nos, ezt így kéne értékelni, eh, oly módon, hogy eh, eh, ezt a jelentést is befolyásolná és az a kérdés az, az is volt, hogy látok-e közvetlen kapcsolatot a menedz, Mindenek előtt azt szeretném válaszolni, hogy bizottságként a jogi fejlődést fogjuk megítélni, Eddig ez nem történt meg jogszabály szinten, de azt gondolom, hogy világosan különbséget kell tenni, hogy mi esik a kooperációs és verifikációs mechanizmus alá, illetőleg a konkrét lépések között, amelyeket tesznek a korrupció a csalás elleni fellépés során itt a strukturális alapok keretében. Ön is tudja, hogy eh, lényegesen erősítettük eh, a menedzsment és kontrollrendszereket. Eh, a jelenlegi pénzügyi időszakon belül, és Románia esetében mindeddig nem volt alkalom arra, hogy kijelöljék a menedzsment és kontrollrendszereket, kinevezések nem voltak, és eddig nem is kértek le pénzeket. Mi támogatjuk Romániát, amennyire csak lehet ezen a területen, és jövőben is támogatni fogjuk az egyedi operatív programok keretében Romániát. Van itt egy konkrét ex ante kondicionalitás a közbeszerzéseknél, ami nagyon komoly elvárást jelent Romániával szemben. Románia ezen még dolgozik, még nem tudták ezt teljesen befejezni, de azt el tudom mondani, hogy haladást sikerült jelentős mértékben elérni a kapacitás kialakításban, például azzal, hogy egy nemzeti ügynökséget hoztak létre a közbeszerzésekre. Azt is megemlítettem, hogy egy vagy két konkrét operatív program és útjára indul a technikai segítségnyújtás támogatás keretében, és a támogatás biztosít Romániának az egész periódus alatt, hogy tovább javítsa az igazságszolgáltatási kapacitását és a közbeszerzés területén a kapacitását. Vagyis összességében Romániáról elmondanám, hogy igen, csak kooperatív partnerre lehetünk bennük, de mivel igen magas szintű elvárások vannak azzal kapcsolatban, hogy ez a mostani periódus beinduljon, még számos munkát el kell végezniük, vagyis Románia létrehozhatja, kialakíthatja a saját menedzsment és kontrollrendszerét. Ilyen értelemben elégedettek vagyunk azzal, hogy Romániának van egy igen szolíd közbeszerzési e, rendszere, ügynöksége a következő periódusra most Magyarországról. Talking about uh, recent facts. A legutóbbi idők fejleményeiről van itt szó Magyarország esetében. Kaptunk egy jelentést, az Olaftól 2016. december 6-án. Ebben az szerepel, hogy illetve jelen jogos a megjegyzés, hogy az Olaf nagyon sokáig dolgozott ezen a jelentésen. Az Olaf kiinduló pontja 2012, amikor a számvevőszék és a régió főigazgatóság is információkat nyújtott az Olafnak a négyes metróvonalal kapcsolatban, budapesti metróvonal. Továbbá az Olaf nagyon hosszas kivizsgálást tartott. A mi értelmezésünk szerint azért, mert az Olaf nagyon sok kapcsolatot kívánt felállítani több tagállamban a egyes érdekelt felekkel, tehát nem csak magyar érdekelt felekről van itt szó. Továbbá ahhoz is kapcsolódik ez a hosszas eljárás, hogy összességében több mint 100 szerződést vizsgált az OLAF. A jelentés készhezvételét követően azonnal a normál eljárást követjük. Megvizsgáltuk a jelentést a felfüggesztés pénzügyi korrekciós szakbizottságunkban. A szakbizottság úgy döntött, hogy a jelentést átadjuk az, a magyar hatóságoknak, és így megadjuk a lehetőséget a magyar hatóságoknak, hogy a, reagáljanak a jelentés megállapításaira. Még évvége előtt megkapták a magyar hatóságok a jelentést. A hatóságok időközben azt kérték, és erre joguk van, hogy a jelentés magyar változatát megkaphassák. Az olaf közösen mindent megteszünk azért, hogy a fordítást a lehető leghamarabb megkaphassa Magyarország. El tudják képzelni, hogy ez egy hosszadalmas jelentés, nagyon technikai jellegű, úgyhogy a fordításhoz egy bizonyos időre szükség lesz. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy legkésőbb márciusban el tudjuk küldeni a jelentést, ezt követően két hónap áll rendelkezésére a, a magyar hatóságoknak, hogy a megjegyzéseiket benyújtsák. Várni fogjuk ezeket a megjegyzéseket, reakciókat, és majd ennek alapján végső következtetéseket fogunk levonni a, az esettel kapcsolatban, illetve meg fogjuk állapítani az esetleges pénzügyi korrekciók szükségességét és mértékét. Viszont már most is jelezhetem azt, hogy a program a budapesti metro projektje egy olyan programhoz tartozik, ami nincs lezárva, nem lesz lezárva mindaddig, amíg nem hozunk végső döntést a pénzügyi korrekciókról. Továbbá a megállapításainkat kizárólag a tényekre fogjuk alapozni, így fogunk végső döntést hozni, és nem fog minket befolyásolni, hogy ennek milyen lehetséges következményei lesznek. Egy olyan időszak végén vagyunk, amikor a korrekció esetleg kiadásokkal nem lehet kompenzálni. Mindenképpen nagyon szigorú, konszisztens eljárás fogunk lefolytatni, már csak azért is, mert a programok lezárása közelében a csalás és korrupció esetén nulla a tolerancia. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen ezeket az információkat. Tudom, hogy a helyzet Romániában különösen nem túl egyszerű, de ugyanakkor látunk pozitív jeleket, ezekben maradunk. Olyan kolléga a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottságnak, hogy a romániai helyzetet bemutatta. csak a dolog pár aspektusáról szólnék. És leszeretném előre szögezni, hogy alapvetően pozitív a jelentés kicsengése. Elismeri azokat az előrelépéseket, amelyeket Románia elért az együttműködési ellenőrzési eljárásban, és feketén-fehéren benne van a szövegben, hogy ezek a pozitív változások nem visszacsinálhatóak. Egy kicsit itt az EU-ban, de Romániában is aggodalomra adott okot, amikor a nyilvánosság elé kerültek ezek az intézkedések, erről volt közvita, de ezen intézkedések, döntések egyike mindenképpen. Egy romániai büntető bírósági ö, gyakorlatra, illetve cikkre hivatkoznak, amelyek viszont, ö, amely hivatkozás nem volt szerintünk helytálló, és végül az alkotmánybíróságnak kellett nyilatkoznia. már pedig sok minden múlt az alkotmánybírósági döntésen. Most a kormánynak a technikai megvalósítása kötelessége. A romániai büntető intézetek uralkodó helyzet normalizálása tekintetében. Az Emberi Jogi Bíróság is bekapcsolódott a folyamatba a fogvatartottak jobb elhelyezési körülményeiért. Azt nem mondják, hogy a ö, számát csökkenteni lehetne vagy kellene, de az elhelyezési körülményeiket igazítani kellene az európai normákhoz. A gond itt az, hogy a meghozott döntések, határozatok pont egyes korrupcióval vádolt, illetve részben már börtönbe csukott embereknek kedvezne. És akik ebbe a kategóriába tartoznak, és a börtönökben vannak, ez körülbelül 1,6-1,7 százalék az ilyen fogvatartottak aránya pont korrupciós bűncselekmény miatt van ott. Részben európai, részben más pénzekkel való visszaélések, közpénzekkel való visszaélések miatt. A közbeszerzések során, ahogy a bizottság is elismeri, új és robusztusabb rendszert vezetünk be. Románia megtette azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség volt. Korábban ez nem működött, a közbeszerzések mm, sikerétől függött, hogy mit tesz a kormány. Most miután lezajlottak ezek a közviták, és tegnap is volt egyébként a minisztériumban egy vita erről a témáról. Most a parlamentünk elé terjesztjük az új, két új javaslatot, és itt a büntetlenség kimondása, illetve a megkegyelmezés kérdéseit fogjuk taglalni, de pont a korrupciós bűncselekmények miatt ülők kapcsán ez a téma nagyon kényes, erre a közvélemény is nagyon érzékenyen reagál. Voltak tüntetések most vasárnap is ebben az ügyben, és ezt a bizottságnak is el szeretném mondani, hogy nem korrupt politikusokról van szó, hanem egyfelől ott van az alkotmánybírósági döntés, másfelől az Európai Emberi Jogi Bírósági döntés, és a mi részünkről mi elkötelezettek vagyunk, hogy a korrupció elleni harcot ö, folytassuk. Ez a kormány érdeke is, és ezen vagyunk. Lenne egy kérdésem a bizottságtól, bizottsághoz. Önök szerint a jelenlegi pénzügyi keretek lehetőségeik között lehetne és mikor új projektekre pályázni, mikor várható, hogy az exante ellenzések elkészülnek, és újra felszabadítják a pénzeket. Most két év ugye úgy telt el, hogy nem tudtunk miből intézkedni. Az abszorpciós kapacitásunk, lehívási rátánk az új projektek esetében sajnos ugye nulla egyelőre. Nagyon várjuk, hogy a helyzet a normalitás irányába terüljön Köszönöm szépen. Én is szeretnék kérdezni. Romániával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy minden haladásnak örülünk tényleg. És ez a bizottság itt Romániát, Bulgáriát igyekezett figyelemmel kísérni. Nagyon hosszú időtartamon keresztül a jogbiztonságot kívántok előállítani az európai pénzek érdekében. Számomra nem volt egészen világos, és itt kérem a főigazgató urat, eh, hogy eh, itt eh, a fogvatartottak jogainak szabályozása, hogy kerül ide pontosabban? Tehát az egyik kritika esetében, amit az alkotmánybíróság gyakorolt, akkor miért eh, kell 34 módosítót eh, elvégezni? Persze politikusok vannak, eh, akik profitálnak ebből, de mások is. Egyébként tök mindegy ki a korrupt, és ez a rendszer szintű történet az európai alapok egy nagy gyenge pontja, erre figyelni fogunk. Mi azt szeretnék, hogy Románia fel tudja használni a pénzeket, hogy jobban járjon ehhez biztosítani kell, és biztosnak kell lennünk abban, hogy Romániában ugyanaz a jog vonatkozik mindenkire. Vagyis a rendszer szintű politikus korrupció egy különleges probléma, bizonyos tagállamokban ezért hát áttörte a gátakat a mostani jogszabályalkotás, és ezért rossz hír lenne, hogyha ezt a történetet korrigálni kellene. Deutsch kolléga jelentkezett még hozzászólásra. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt főigazgató úr. Három pontban szeretném röviden összefoglalni a véleményemet, észrevételemet a <clears throat> mostani napirenddel eh, kapcsolatban. Elsőként is eh, abszolút egybecsengő módon azzal, ahogy főigazgató úr a budapesti négyes metró jelentős részben uniós forrásból is finanszírozott beruházását érintő Olaf vizsgálatról tájékoztatást adott. A magyar kormánynak ezzel a vizsgálattal kapcsolatban, illetve minden forint, fillér, minden euró, euró, cent uniós forrás magyarországi felhasználásával kapcsolatban világos és egyértelmű az álláspontja zéró toleranciát képvisel mindenfajta korrupciós jelenséggel kapcsolatban. Ennek megfelelően, ahogy ezt főigazgató úr már elmondta, az elmúlt hetekben az igen hosszú Olaf vizsgálat eredményeként elkészült jelentést, mikor a magyar kormány készhez vette. A jelentés eh, kapcsán a miniszterelnökséget vezető miniszter, a büntető igazságszolgáltatás szerveihez fordult Magyarországon, büntető feljelentést tett, és mind a rendőrség, mind pedig az ügyészség a miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére büntető eljárást indított. Ilyen értelemben tehát szeretném azt világossá tenni, hogy eh, a magyarországi hatóságok, az OLAF, az Európai Bizottság, az illetékes főigazgatósága és az Európai Parlament között nincs érdekellentét, véleménykülönbség a tekintetben, hogy az ügyet tisztázni kell, és a feltárt jelenségek jogkövetkezményei azok meg kell, hogy történjenek. Ugyanakkor az Olaf jelentéssel kapcsolatban még egy dolgot fontos elmondani, Magyarországon az erről folyó közbeszéd az annak rendje és módja szerint érthető módon pártpolitikai metszetet is kapott. Az ok az nagyon egyszerű. Magyarországon 2010 előtt egy szocialista liberális kormány volt hatalmon, 2010 óta pedig egy néppárti kormány van hatalmon, és az Olaf által lefolytatott vizsgálat 30 szerződést illetően állapított meg, mindezt persze egyelőre sajtóhírekből tudjuk, szabálytalanságot, 30 olyan szerződésről beszélünk, amely uniós forrás felhasználását érintett, és ebből 29, még egyszer mondom, sajtóhíreket tudunk egyelőre, 29 2010 előtt a szocialista liberális kormányok idején köttettek. Tehát jelen pillanatban a magyar nyilvánosságban folyik egy eh, az általam előbb említett tisztázó folyamattól függetlenül egy, eh, egy eh, hát sajtónyilatkozat adok, adok kapok. Ezért szeretném azt megkérdezni, hogy mi a főigazgató úr, illetve a e, regionális és városi fejlesztésekért felelős főigazgatóság álláspontja a jelentés nyilvánosságra hozatalát illetően. Ugye, ahogy ez kiderült, magyar változata még a jelentésnek nincs is, jó esetben márciusra tud ez elkészülni, és ma jelen pillanatban a magyar kormány ezzel kapcsolatos informálódására testésen fogalmazva két helyről négyféle információt mondanak. Az Olaf e, arról ad tájékoztatást, hogy az ő vizsgálati jelentéseikre vonatkozó fokozott e, biztonsági szempontok okán nincs lehetőség a jelentés nyilvánosságra hozatalára. Magyar európai parlamenti képviselők leverére pedig talányos módon azt mondja az Olaf, hogy hát érdeklődjenek a magyar kormánynál, mert ha a magyar kormány akarja, akkor nyilvánosságra hozhatja. Nekem az a határozott álláspontom, hogy rendkívül fontos, hogy a jelentés mielőbb teljes terjedelemben nyilvánosság elé eh, kerüljön. Természetesen lehetnek olyan eh, apróbb részei, amelyek a büntetőeljárásra való tekintettel, a bizottság és a magyar hatóságok közötti eljárás eh, okán az összképet természetesen nem csonkítva még egyelőre nem kerülnek nyilvánosságra. Persze én azt tartanám a legjobbnak, hogyha nyilvánosságot kapna a jelentés, kíváncsi vagyok a főigazgató úr véleményére. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos dolognak tartom, hogy eh, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén a, hogy mondjam, a terminus technikusokkal, a kategória használattal óvatosan bánjunk. Magyarországon nincs az uniós források felhasználásával kapcsolatban rendszer szintű probléma. Ilyen problémát a bizottság nem jelzett, ilyen probléma nincs. Magyarországon egyébként a 2014-20 közötti időszak uniós forrásainak a felhasználását illetően nagyon komoly eredmények eh, születtek, mind a felhasználás nagyságrendjét, mind annak jogszerűségét és megalapozottságát eh, illetően. Mindez természetesen nem változtat azon a tényen, hogy a négyes metrót érintő Olaf által feltárt szabálytalanságok következményeit, az természetesen meg kell állapítani. Kollege Worgen, bitte. Ja, uh, thanks, Jan. Can I thank the director? Köszönöm szépen a szót. Egy, a világ átpolitizált, és a kormányok jönnek, mennek, változnak folyamatosan. Nagyon fontos, hogy eközben maradjanak állandó értékek, és az, hogy az éppen hatalma levő kormány ö, megtegye a szükséges intézkedéseket mindig, ha bajok vannak, és válaszoljanak a felvetésekre, az Olaf jelentésben foglaltakra. A költségvetés ellenőrző és a regi bizottságban is tag vagyok, a regi bizottságban jártam, és ott felmerült, hogy az abszorpciós kapacitás Romániában tényleg ugye nullához tart, és nagy gondjai vannak az országnak az exanta feltételek teljesítésével, és persze nem csak Románia van ezzel így, és technikai segítségnyújtásra lenne szükség, részben ez már meg is történt, mégpedig sürgősen. Ami a költségvetési ellenőrzési szempontokat illeti, ugye elhangzott, hogy egyelőre nem sikerült felállítani az új ellenőrzési rendszer teljes körűen. A technikai segítségnyújtás, ha megtörténik, akkor látunk azonnal, vagy hamarosan valamilyen abszorpciós kapacitás növekedést. Várható ez? Celler kolléga kap Köszönöm szépen. Az új jogszabályokra vonatkozó javaslat kapcsán a román kormány azt mondja, hogy 50 ezer eurós értékhatárig maradjon büntető jogi felelősségen kívül a felelősség, és 50 ezer euró alatt legyen lehetséges politikai korrekciót végezni, illetve még politikai tisztségekre is jelentkezni. Johannes Turm és a korrupciós hatóság vezetője, Laura a Kövesi, azt mondta, hogy itt azonban másfél milliárd euró ö, elkobzása lenne szükséges, hogyha ez a szabály érvénybe lép, és ennek a visszafizetése gyakorlatilag lehetetlen lenne. Úgyhogy a bizottságnak jobban oda kéne figyelnie arra, hogy most akkor a közeljövőben mi történik, főleg mivel már tavaly is meg kellett, hogy állapítsuk, hogy az egyik parlamenti képviselője egyben Románia egyik leggazdagabb embere a korrupció ellenes kampánynak ellenállt, és azt magát csalással vádolta meg. A Románia ugyanakkor elkötelezte magát amellett, hogy a, a közigazgatás újabb részeit regionalizálja, és ez az európai támogatási eszközök szempontjából ez jobb lenne, jó lenne, politikai pártállástól függetlenül. Egy ilyen nagy országban a regionalizációt folytatni kell. Állítólag már megvannak a törvénytervezetek, csak meg kéne őket alkotni és végrehajtani. Ha regionalizált lenne az ország, teljesen más és jobb feltételek mellett lehetne az európai pénzeket költeni. Nem tudom, hogy nem lenne érdemes az Európai Bizottságnak ilyen irányban nyomást gyakorolnia. Köszönöm. Fő, főigazgató úr. Elnök asszony, köszönöm. Az egyik konkrét kérdésre válaszolnék. Először Iván úr kérdezte, Iván úr, hogy mi Románia esélye arra, hogy a jelenlegi programozás időszakban folytassa, újra elkezdje a programok végrehajtását. Ezzel kapcsolatban Vohan úr kérésére is azt hiszem részben válaszolni fogok. Két dolgot kell itt megkülönböztetni. Az egyik az, hogy az irányítás és ellenőrző rendszerek, rendszerek működtetését kell vizsgálni. Ezen a területen Romániában főleg technikai jellegű a probléma, mint strukturális. Tehát az administratív kapacitás elvileg meg lehetne, de gondok vannak konkrétan az új infotechnikai eszközök szolgálatba állításával, egy IT projekt késedelmet szenvedett, pedig általa sok minden jobban működhetne. Ha ez nem lenne, illetve ha csak ez lenne a probléma, akkor a kilátások elég jók lennének. Nincsen arra előre megszabott határodó, határidő, hogy meddig kell ezt a folyamatot lezárni. Mi magunk részéről mindent megteszünk, és reméljük, hogy a román kormány is, hogy ez az eljárás minél gyorsabban elérjen a végére, és a problémák megoldódjanak. De ahhoz, hogy a pénzek folyhassanak, a végrehajtást jobban elő kell készíteni, illetve előlegeket is lehet esetleg kérni. Tehát szerintem nem kizárt, hogy Románia bizonyos projektekre ilyen kedvezményt kapjon, egy előfizetési kedvezményt. Sőt, azt hiszem, hogy ez részben be is indult már. A második problémakör, ezt kifejtettem már az előbb is, az, hogy az ex ante feltételrendszer teljesítésével baj van. Ezek olyan típusú feltételek, amelyeket minden ágazatban külön fogalmaznak meg, és ha ezek nem teljesülnek egy konkrét időpontban, akkor ez bármikor a kifizetések fenn felfüggesztéséhez vezethet. Romániában elsősorban a designation, a hozzárendelés feladatát kéne először tisztán elvégezni, és utána lehet persze az exante feltételekkel foglalkozni egyáltalán. Ebben az ügyben nagyon nem mindegy, hogy milyen előrelépés történik. Most beindult valami, komoly előrelépést látunk, de még ez nem elég. Ez a közbeszerzések területén ö, ha továbbra is kitart a román kormány, és mi szigorúak maradunk, akkor ebből lehet valami. És akkor már beszélhetünk arról, hogy teljesülnek az exante feltételek. Ha ez tényleg ilyen rendületesen zajlik, akkor akár idén, az idei év közepére már azt mondhatjuk, hogy eredményt értünk el. a két jogszabálytervezettel kapcsolatban elismételném, hogy a bizottság nyilván nagyon közelről figyeli, hogy mi kerül ezekbe, és konkrét referenciákat várunk arra, hogy a legutóbbi jelentésünket a CVM mechanizmusról megfontolják, átültetik, a gyakorlatba, és tényleg igazolható, megmutatja a román jogalkotó, hogy ezek a változások megfordíthatatlanok lesznek, nem fogják őket visszacsinálni. Erre nagyon odafigyel a bizottság. Azt reméljük, hogy ha mindenki eljátsza a neki leosztott szerepet, akkor, és Timmermans biztos úrra is gondolok, akivel a parlamentnek hamarosan lesz egyébként egy egyeztetése, akkor eredményre jutunk. Deutsch úrnak válaszolva. Ön jól írta le, azon kívül, amit elmondtam, a, a helyzetet. Mi is úgy látjuk, hogy jó, hogy a jogi eljárások elindultak, és ezeket a magyar hatóságok kezdeményezték. Pont ezért nem vagyunk most abban a helyzetben, amúgy sem a DJ Regio feladata lenne ez, ez egy Olaf jelentés, hogy mi érdemben ö, ö, erről mondjuk valamit, és hogy a jelentést nyilvánosságra hozzuk. A nyilvánosságra hozás joga továbbra is a magyar hatóságoké, mert ők azok, akik ismerik a, a tartalmakat, a kontextust, hogy hol tartanak ezek a nemzeti bírósági eljárások, és ők tudják, hogy ennek a jelentésnek a közzététele mennyiben segíteni vagy gátolná a bírósági eljárásokat, illetve mennyiben sértené esetleg az adatvédelmi szabályokat. Tehát ez tényleg az önök kompetenciája. Mi nem fogjuk a jelentést nyilvánosságra hozni, ez a magyarok döntése. Van úrnak pedig azt mondanám, hogy azt hiszem, hogy tisztáztam, hogy a designációs eljárás hogy működik egyfelől, másfelől pedig az exante kell mi a kapcsolatuk. Nem tudom, hogy világos volt-e. Igen. És végül pedig németül válaszolok Szeller úrnak. A bizottságnak nincs kompetenciája, vagy területi szervezetekről, regionális felosztásokról döntsön, akár javaslatot tegyen ilyenekre tárgyalunk a tagállamokkal ilyen témákról, de mindig abból a nézőpontból, hogy az operatív programokat hogyan lehet leghatékonyabban végrehajtani. És hogy milyen megközelítést alkalmaznak a tagállamok, az az ő dolguk, mi csak azt várjuk el, hogy működjenek. A környezetvédelmi területen Számunkra például elengedhetetlen elvárás a jó együttműködés a különböző önkormányzatok között, most Romániáról beszélve konkrétabban. Romániában kevés a kommunikáció a nemzeti, a megyei, a járási, az helyi szintek között. Helyi szinten nagyon fontos, hogy például a szennyvízkezelés témában szoros együttműködés valósuljon meg, és közösnek tekintsék a kedvezményezettek a projekteket, minimum egy kritikus tömeg eléréséig. Tehát működjenek együtt. Ez gyakran hiányzott a múltban, és az exante feltételekhez is ide tartozik egyébként ugyanez. Tehát van egy együttműködési szint, ami, amit elvárunk, és a jelenlegi közigazgatási struktúrák, bár nem mind dolgunk ezt megmondani, milyenek legyenek, de mintha ezt nem mindig teljesítenék. Köszönöm szépen ezeket a fontos információkat. Fontos, hogy rámutassunk mind a bizottság, mind a tagállamok részéről, hogy feladataink vannak, maradtak, nem mindegy, hogy majd jövőre mit olvasunk az újságban, azt-e, hogy a magyar helyzet továbbra is megoldatlan, ö, illetve hogy a bírósági eljárások elakadtak-e, vagy eredményre vezettek. Ha a csalás gyanúja felmerül, akkor elvárjuk, hogy akkor legyen vádemelés, legyen eljárás, legyen bírósági döntés. Erre ösztönözzük a a magyar kollégákat, és közelről fogjuk követni mind Magyarország, mind Románia esetében, hogy ezek így alakulnak-e. És kifejezetten kérem a bizottságot, hogy ne fizessen ki pénzeket, ami mondjuk vérzik a szívem a román esetben, hogy emiatt nem tudnak bizonyos programok beindulni, amíg a feltételeket a tagállamok nem teljesítették. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, tájékoztatott minket a helyzetről ez tényleg közös ügyünk. Köszönöm. A mai délelőtti ülést berekeztem, délután három órakor találkozunk Öttinger költségvetési biztos jelenlétében. Martina,